Verehrte Kollegin, verehrte... Tisztelt kollégák, kedves kolléganők, jó reggelt kívánok mindenkinek, megnyitom az ülést. A napi rendünk első pontja közös meghallgatás a az EK és Szerbia közötti stabilizációs társadalmi megállapodásról Kacsin úrnak van egy ajánlása, erre a megállapodásra vonatkozóan és a tanács nyilatkozata is, valamint a, stabil, a bizottságnak a társulási megállapodásra vonatkozó dokumentuma. Kacsin úr az első négy percre kapja meg a szót első felszólalóként. Köszönöm szépen, Szilvána. Komisár, spoštovano belgiszkop. Tisztelt biztos úr, tisztelt belga elnökség, kedves kollégák, a stabilizációs és társulási megállapodás Szerbia és az Európai Unió körül 2008 áprilisában került aláírásra. Az átmeneti megállapodás pedig 2010 óta van hatályban. A verifikációs folyamat 2008. szeptemberében indult, amikor a szerb parlament először ratifikálta a megállapodást. Ennek eredményeképpen gazdasági és politikai kereteket határoztak meg az együttműködés számára. A ratifikáció nélkül nem volt lehetőség azonban arra, hogy folytassák a szerb integrációs folyamatot. A jelentés nem volt a ratifikációs folyamat kezdete óta napirenden azért sem, mert nem volt kielégítő a a nemzetközi tör, törvényszékkel való egy, törvényszék együttműködése sem. Ezt követ, ha, amint ez a folyamat helyreáll, erős üzenetet fogunk tudni küldeni az európai csatlakozás keretében Szerbiának. A ratifikációs folyamat azonban még nem a végcél. Holnap az a jelentés, amiről szavazni fogunk, nagyon erős üzenetet kell, hogy küldjön Szerbia felé arról, hogy igen, hosszú még az európai integráció útja. Hosszú ideig elszigetelt volt az ország, és ezért Szerbia most számos kihívással szembesül. Az elmúlt években privatizációs folyamat indult el, és a szerbiai légkör is súlyosan változott. Mindennek kihatásai vannak azokra az intézkedésekre, amelyeket meg kellene hozni, és meg kellett volna hozni a reformok érdekében. Szerbia kész a kompromisszumra, és kész arra, hogy az ENSZ közgyűlésének keretében megoldást találjon Koszovó kérdésére. A 2010-es bejelentést mi magunk is üdvözöltük. A katonai szolgálat és a fiatal szerbek a fiatal szerb generációnak a békében való élete jobb kilátásokat, oktatási és életlehetőségeket jelentenek. Jelenleg még továbbra is van két olyan bűnöző, aki szabad lábon van, Rátkom Lavics menekül, de ennek tükrében üdvözöljük a szerb politikai vezetők bejelentését, melynek értekében a, a hágai büntetőtörvényszék főügyészével közötte, közöltek. Mégis látható az a különbség, ami a politikai akarat, megnyilatkozás és a tényleges lépések között van. Szerbia e hiányosságok eltüntetése nélkül nem lesz képes arra, hogy teljes mértékben együttműködjön a büntető törvényszékkel. Különösen szükség van a bűnözők kiadatására. Szerbia és a Nyugat-Balkán kapcsolatok külön rendkívül fontosak. Szerbia és Horvátország közti kapcsolatoknak új lendületet kaptak, és ezzel lehetőség nyílik a régió tartós stabilizálására. Szerbia konstruktív formában kell, hogy Koszovó kérdését megoldja. Ez az egész régió számára, az egész régió fejlődése számára létfontosságú. Nagyon fontos az is, hogy Szerbia milyen formában kezeli Bosznia-Hercegovina kérdését. Csak így lehet a szükséges tárgyalásokat folytatni. Köszönöm szépen. Dankeschön, Madam President. Enikő. Elnök asszony, igen nagy megtiszteltetés eh, és nagy öröm, hogy eh, a magyar soros elnökség nevében jöhettem vissza a parlamentbe. Remélem, tisztelt képviselők, hogy azt, hogy a ház korábbi képviselője voltam az önök szemében, egy garancia is arra, hogy a magyar elnökség sikeres lesz. Már várom, hogy a következő öt és fél hónapban együttműködhessem önökkel az elnökség idején, és nagy várakozással tekintek az időszak elé, és most magyarul szeretnék szólni. Elnök asszony, képviselő hölgyek és urak! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a vitán, amelyet követően a parlament szavazni fog a szerb köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás jóváhagyásáról. egyúttal szeretném megragadni az alkalmat hogy köszönetet fejezzem ki az európai parlament raportőrének jelko kacin úrnak aki egy kiváló jelentést késztett a témában és hogy melegen üdvözöljem a szerbia európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalást. a régió többi országához hasonlóan szerbiának is javára szolgált az európai tagságnak a perspektvája és az elmúlt években jelentős haladást ért el e cél irányában ebben az összefüggésben a stabilizációs és társulási megállapodás fontos előrelépést jelent szerbia számára az unióba vezető úton. a megállapodás megerősti az eu és szerbia között már fennálló szoros köteléket és szerződéses kapcsolatot teremt a két fél között. a megállapodás új keretbe helyezi a politikai párbeszédet szabadkereskedelmi övezetet hoz létre és megerősti a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat és ezáltal arra hivatott hogy komoly gazdasági előnyöket hozzon szerbia számára. a megállapodás ösztönzi azokat a reformfolyamatokat amelyek hozzájárulnak majd a szerb gazdaság növekedéséhez és elősegtik hogy szerbia teljes körűen működő piacgazdaságot alaktson ki. a megállapodás lefekteti továbbá az alapokat ahhoz hogy az unió és szerbia a jövőben számos területen fokozott együttműködést alaktson ki nem sorban a szervezett bűnözés és a határokon átvelő tiltott kereskedelem leküzdése terén valamint a meglévő környezetvédelmi előrások javtását tekintve. a tanács two thousand and ten június fourteen én elindtotta a megállapodás ratifikálási folyamatát. eddig eleven tagállam köztük természetesen magyarország erőstette meg a megállapodást parlamentje által. nagyon bzunk benne hogy rövid időn belül az összes tagállam ratifikálni fog. a tanács üdvözölné ha a stabilizációs és társulási megállapodás two thousand and eleven végéig de legkésőbb two thousand and twelve elejéig hatályba lépne. ez azt jelentené hogy szerbia éppen akkor lépne ambiciózus szerződéses kapcsolatba az unióval amikor intenzvebbé kezdi tenni a csatlakozási előkészületeket az önök szavazata még inkább előtérbe helyezi és előmozdtja majd ezt a folyamatot köszönhetően annak az egyhangú támogatásnak amelyet a külügyi bizottság december one i ülésén valamennyi politikai erő kifejezésre juttatott. szerbia a two thousand and nine decemberében benyújtott csatlakozási kérelmével kinyilvántotta az európai integráció iránti elkötelezettségét. a tanács tavaly októberben felkérte a bizottságot hogy nyújtsa be a véleményét az avit. erre várhatóan two thousand and eleven második felében kerül sor. mindannyian tudjuk szerbia számára az európai integrációs folyamat számos előnnyel jár az országnak ugyanakkor még fontos reformokat kell végrehajtania. ide tartoznak a közigazgatás és a jogállamiság terén tett további erőfesztések beleértve az igazságügyi reformot is a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem valamint a jobbolt jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszékkel való együttműködés. ahogy azt a jelko kacin úr által benyújtott jelentésben is szerepel az integrációs folyamat az e téren elért előrehaladás függvényében zajlik. üdvözlöm azt a tényt hogy már számos eredmény született. szeretném egyben megragadni az alkalmat hogy felhvjam a figyelmet az elmúlt évben szerbia történelmi lépéseket tett a régióbeli szomszédaival való megbékélés felé. üdvözlöm továbbá azt a szoros együttműködést amelyet szerbia two thousand and ten nyarán az unióval folytatott és amelynek eredményeképpen megszületett az az ensz határozat amely megnyitotta a belgrád és pristina közötti párbeszéd útját. a tanács teljes mértékben támogatja catherine ashton főképviselő asszony e téren végzett munkáját. komoly kihvásról van szó de a párbeszéd kialaktása lehetőséget knál mind koszovó mind szerbia számára ahhoz hogy közelebb kerüljenek az európai unióhoz. és még egy záró gondolatot engedjenek meg nekem meggyőződésem hogy az európai uniónak fenn kell tartania a bővtési folyamat hitelességét. ehhez az eszközök a kezünkben vannak. azt gondolom hogy amennyiben a magyar elnökség alatt sikerül lezárni a csatlakozási tárgyalásokat horvátországgal az szerbia felé is egy nagyon komoly jel hogy a folyamat él és a balkán országainak az uniós népek közös családjában van a helyük. elnök asszony képviselő urak! two thousand and eleven jelentős év lesz szerbia számára amely egyaránt hoz kihvásokat és lehetőségeket. üdvözlöm azt a lehetőséget amelyet ez az új megállapodás hoz szerbia számára ahhoz hogy egy békés európában közösen éptsünk vele közös jövőt. köszönöm szépen! Hát szívből köszönöm. a bizottság részéről füle biztos úr kapja meg a szót. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők az Európai Parlamentben. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy az Európai Parlamenthez szólhatok ma, megelőző azt a szavazást, amely a szerb köztársaság és az LK e stabilizációs és társulási megállapodásáról szól. Szeretném a szerb kérdés raportőrének, Jelko Kacsin úrnak szívből megköszönni jelentését a szerb európai integrációs folyamatról írt jelentése alapján. A társulási megállapodás és együttműködési megállapodás nagyon fontos lépés Szerbia számára az Európai Unió felé vezető úton. A megállapodás alapvető célkitűsége, célkitűzése, hogy az európai integráció útját előkészítse és felkészítse az európai tagságra Szerbiát. Ez a nagyon fontos példa bátorítani célozza meg Szerbiát annak érdekében, hogy megbékélés valósuljon meg a régióban. A stabilizációs és társulási megállapodás átfogó intézményi kereteket határoz meg az SAE tanács és az SAE bizottság keretében a megújult politikai párbeszéd és az albizottságok hálózatának létrehozásával, amely a legtöbb Európai Uniós szakpolitikai területet lefedik. Természetesen létrehoz egy olyan külön testületet az önök közgyűlése és a szerb parlament között is, amely az együttműködést szolgálja, ez a közös parlamenti bizottság a szabadkereskedelmi térség fokozatos kialakítása és Szerbia fokozatos integrációja a belső piacra az, amelyet elő kell, hogy készítsünk, és amelyel mind az Európai Unió, mind Szerbia számára körözös előnyök kovácsolhatók. Ez a megállapodás, mint a korábbi években is, a beruházásokat fogja ösztönözni, különösen a közvetlen külföldi befektetéseket. Ez segíti a szerb gazdaságot és az országot abban, hogy működő piacgazdaságot alakítson ki. Az Európai Unió szempontjából a megállapodás előnyei ugyanúgy fontosak. A szerb piac megnyílik az Európai Uniós exportőrök számára. Korábban viszonylag magas vámokat vetettek ki, és ezeket néhány éven belül le fogják bontani, néhány nagyon érzékeny mezőgazdasági termék kivételével. Fokozatosan integrálva Szerti, Szerbiát a belső piacra, a befektetők feltételei is stabilabbak és kiszámíthatóbbaká válnak. A verseny és az állami támogatás az Európai Unió célkitűzései között egyaránt szerepel. A szellemi tulajdonjog kérdéskörét és az európai normáknak megfelelően alakítják. A beszerzési fiac is megnyílik, ezen kívül az európai pályázók számára a közbeszerzési pályázatoknál is. Számos előny van az első, a felsoroltakon kívül is. Különösen az, hogy az igazságügy, szabadság és biztonság területén is együttműködés alakulhat ki, ugyanúgy, mint a környezet, közlekedés, vámügyi együttműködés. Ez csak néhány a lehetőségek között. Éppen ezért az Európai Uniós szakpolitika Dél-Kelet-Európában hitelesebbé és hatékonyabbá válik. Végül pedig különösen fontos kiemelnünk, hogy Szerbia az átmeneti megállapodás végrehajtásában is lé, részt vett. Ez 2010. februárban lépett hatályba, de ezt követően Szerbia nagyon hamar a 2008-as áprilisi aláírást követően kérvényezte. A gazdasági integráció az Európai Unióval tehát elindult, és eddig igen pozitív utat járt be. A tanács 2010. június 14-én úgy határozott, hogy elindítja a ratifikációs folyamatot. Kilenc tagállam a megállapod, megállapodásról, illetve ratifikációjáról már visszajelzést küldött, és kettő pedig jóváhagyta a parlament véleményét is. Éppen ezért az Európai Parlament újabb lendületet adhat a folyamatnak, hála annak, hogy egységes támogatást élvez a e kérdéskör a politikai frakciók körében. A többi tagállam ratifikációja remélhetőleg hamarosan megtörténik. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, szeretném megjegyzéseimet azzal zárni, hogy az európai integrációs, a szerb európai integrációs folyamat állásfoglalás tervezetéről elmondjam, hogy ez a mai vita igen nagy jelentőségű, és hálás vagyok az előadó munk és jelentéstevő munkájáért. Szerbia számára és más országok számára támogatás üzenetét kell, hogy küldjük az EU-szerb kapcsolatokra vonatkozóan, és meg kell, hogy határozza azokat az elvárásokat is, amelyek a legfontosabb kihívásokkal kapcsolatosak a Szerbia Európai Unió felé vezető útján. Nagyon fontos tehát a szerb tagságra vonatkozó vélemény és állásfoglalás. Tavaly novemberben jártam Belgrádban, hogy részletes kérdőívet nyújtsak át a miniszterelnöknek és helyettesének, aki az európai integrációs ügyekért felel. A szerb hatóságok jelenleg nagyon komoly munkát végeznek a válaszok megfogalmazásában. Ezek várhatóan a hónap végére beérkeznek. Igen, bátorítónak tartom a szerb kormány decemberre 30-i döntését egy akciótervről, amely a bizottság fejlődési jelentésének nyomon követése. A bizottság mérehatóan meg fogja vizsgálni a szerb hatóságok intézkedéseit és a válaszokat arra vonatkozóan, hogy, hogy annak érdekében, hogy megfelelő értékelés alapján 2011 második felében valóban sor kerülhessen a folyamat folytatására. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Ahogy magyar kollégám mondta, 2011 fontos év Szerbia számára. Az az év, ahol egyre nagyobb kihívások vannak, de egyre több lehetőség is. Az utat meghatároztuk, a célok közismertek. Mégis most Szerbián múlik, hogy elinduljon ezen az úton, és végigjárja azt, teljesítse a kritériumokat. Ha pedig eh, készen áll, akkor az Európai Unióval a tárgyalási folyamatot elindítsa. Meg vagyok győződve arról, hogy közös segítségünkkel Szerbia megfelelő európai választásokat tesz, és előre jut integrációs munkájában. Ez pozitív üzenet lesz az egész régió számára, egy olyan korszakban, amikor meg kell erősítenünk az európai perspektívát a régió számára. Csak így konszolidálhatjuk a békét, és erősíthetjük a gazdaságot a Nyugat-Balkánon. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. És akkor nézzük az előadókat a frakciók nevében. Az első az Európai Néppárt nevében Söflin György két percben. Thank you, President, Minister. Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony, biztos úr. Szerintem nagyszerű jelentést írt Jelko Kacin Szerbia ügyében. Szerbia úgy tűnik végleg elkötelezte magát amellett, hogy egy európai jövőt akar magának. Az politikai elit nagy része úgy gondolja, hogy ez a legjobb lehetőség. Ezt az elkötelezettséget, elhatározottságot az elmúlt két évtized fényében kell vizsgálni. Szerbia megélte a kommunizmust, Jugoszlávia összeomlását, Slobodan Milosevic uralkodását, az 1999-es bombázásokat, a bűnözést, a maffiát, a menekült hullámokat traumatikus múltja van ennek az országnak. Éppen ezért az a döntés, hogy Európához akarnak tartozni, egy nagyszerű döntés, és azt jelenti, hogy stabilizáló erő akar kíván, kíván lenni Szerbia ebben a térségben. Két dolog marad még, Mladic kiadása Hágának, illetve Koszovó függetlenségének elfogadása. Mindkét dolog pszichológiai akadályokba ütközik, Mladicnak megvannak a maga védelmezői, Koszovó elvesztése pedig a szerb társadalom társadalom nagy része számára rendkívül fájdalmas, nyilvánvalóan minden terület elvesztése fájdalmas dolog. Ehhez hozzájön még egy sor más kérdés, amivel foglalkozni kell, nevezetesen a közigazgatás megerősítése, az igazságszolgáltatás megerősítése, illetve a Szerbia nyitottsága a múlt iránt, beleértve a az archívumok felnyitását is. Az Európával való kapcsolat elég jó, a szomszédokkal való kapcsolat szintén jó, de valójában ez az elkövet, elkötelezettség eh, teljes. Eh, eh, a technikai előkészületek rendben haladnak, a csatlakozás felé, a vélemény elkészül 2011-ben, és utána megindulhatnak a csatlakozási eh, tárgyalások. Nem lesz könnyű, de mindenkinek előnyére válik. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig eh, szeretnék egy vendéget üdvözölni, kicsit megszakítva a felszólalásokat. Eh, Szerbia miniszterelnök helyettese, Jelic úr van itt. Üdvözöljük őt.